Remélem széles körül lesz a konszenzus, és reméljük, hogy a, a szavazás eredményeképpen tárgyalásokat kezdeményezhetünk a tanácssal. Köszönöm szépen, elnök. Köszönöm. Köszönjük Kalfin úrnak, ezzel erről a napirendi pontról a folyóvitát lezártuk. Szavazásra ma kerül majd sorlások a következő napirendi pontot. Szóbeli kérdések az Európai Bizottsághoz a bizottság munkáját segítő szakértői csoportokra, valamint a kényesített képviseletre és az átláthatóságra vonatkozó keret felülvizsgálata. Több szóbeli kérdés is érkezett. Ezekben benyújtónak adom meg a szót először De Jong úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr! A bizottság múlt év végén szakértői csoportot hozott létre, illetve megváltoztattanak összetételét, és a jelenlegi eszmecserére felkészülve is többször egyeztettem már magam is a bizottság tagjaival, mégis Továbbra is sajnos az a helyzet, hogy formálisan a parlamentet a bizottság nem vonta be, már pedig ez egy olyan téma, amely nem csak a bizottságot, hanem a parlamentet is foglalkoztathatja. Szeretném tudni, hogy a bizottság a jövőben hajlandó-e formálisan is párbeszédet folytatni velünk a döntések meghozatala előtt. Az utóbbi hetekben számos társadalmi szervezet képviselőről fölvettem a kapcsolatot, és ők is ugyanígy érzik, nem vonták be őket, és az a benyomásuk, hogy a jövőben a szakértői csoportokat nem megfelelő egyensúly elvek alapján fogják összeállítani a főtitkársága a bizottságnak, felelős ezért, és önök is tudják, hogy a főigazgatóságok külön kis királyságok a bizottságon belül. Ennek ellenére el kéne érni, hogy a bejelentési eljárás és ezeknek a szakértői bizottságoknak az összetétele átláthatóbb, demokratikusabb legyen. Ez ön szerint lehetséges-e, vagy pedig a belső bürokrácia ezt örökre meg fogja akadályozni? Itt ugye közpénzekről van szó, és ezt jogosan mondják a szakszervezetek, a fogyasztói, fogyasztóvédelmi szervezetek még a brüsszeli képviseleteiket sem vonják be, nem hogy teljes körüket, és a nagy ipari lobbikkal szemben így semmi esélyük nincs. A szakértői csoportoknak van ugye költség vonzata. A bizottság oldalán nyilvánvalóvá kéne tenni, hogy mi mennyibe kerül, milyen ezeknek a látogatottság, ezeknek az üléseknek, mert sok civil szervezet ezt követeli, nem tudja, és jogosan mondja, hogy ez nem demokratikus eljárás így. Főleg a kisvállalkozások számára lehetetlen érdekeiket Brüsszelben érvényesíteni, és még ha meg is engednék, hogy elmenjenek Brüsszelbe, ezt nem tudják ők felvállalni. A Sanko, a Digi Sanko erre azt mondja, hogy az egészségügyi főigazgatóság, hogy nincsenek ott konkrét érdekképviselők és lobbisták. Én azért nem értek egyet. Kérem a bizottságot, hogy a DG Sankó állásfoglalását vizsgálja felül. A Greenpeace és a bizottság között már született egy megállapodás. Ö, illetve született volna a Greenpeace kérésére, de ezt a bizottság elutasított. Köszönjük, Cashman úr következik. Biztos úr, üdvözlöm a politika világában. Senkit sem érdekel, hogy mi jót tesz a bizottság, csak hogy mit ront el. Kiváló kezdeményezés ez, de a parlamentnek vannak fenntartásai, hogy azt Dejon kollega is említette. A szakértői csoportoknak nyitottnak kell lenniük, minél szélesebb véleményt kell ezekbe becsatornázni, és legalább az információt rendelkezésre kell bocsájtani azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet bekerülni egy szakértői csoportba. Hiszen bizalomépítésre van szükség, ehhez azonban átláthatóság szükségeltetik. Ahogy elhangzott, nem szabad, hogy a nagyvállalatok domináljanak, mert itt bizony érdek, konfliktus, összeférhetetlenség vágya merülhet fel. Az eredeti rendelet a dokumentumokhoz való hozzáférésre vonatkozóan E ház is elfogadta ezt a rendeletet. Fontos ennek jegyében, hogy az amsterdami szerződésből és annak logikájából következő 2001-ben elfogadott rendelet alapján minél hoz, a döntéseket az Unió minél közelebb hozza meg az állampolgárokhoz. A szakértői csoportokat be kellett volna vonni a rendelet 2008-as felülvizsgálata során a rendelet hatájába. Makovei asszony is itt van a teremben, aki eh, az átláthatóság eh, nagy harcosa. A legtöbb frakció számára roppant fontos ez. Szeretném tehát, hogy miért nem konzultáltak a parlamenttel, készül -e egy honlap, ahol rendelkezésre áll majd az információ azzal kapcsolatban, hogy a civil társadalom hogyan vehet részt a szakértői csoportokban, és ha nem, miért nem. De az elején, ahogy elmondtam, üdvözlöm a politika világában, ahol mindenki csak azt foglalkoztat, hogy mit nem tett meg, vagy mit rontott el az Európai Bizottság. Gracias, Cashman. Köszönöm, Cashman úr. Most pedig Kamfen úr a szó kettős és percben. Köszönöm szépen, jó napot kívánok, biztos úr! Ez a szóbeli kérdéshez azért csatlakoztam, mert úgy tűnik számomra, hogy az Európai Bizottság és az EU számára is az a legnagyobb fontosságú kérdés, hogy átlátható legyen, és a lobbyvázással kapcsolatban érinthetetlen. Tudják, hogy Brüsszel, Washington előtt a lobbizás központja, hiszen nálunk több lobbista van és a bizottság mellett az egyik ilyen eszköz a szakértői csoport. Én a Gazdaság és Monetáris Bizottságnál vagyok. Ott van például a bankügyeknek egy szakértői csoportja. Ennek a szakértői csoportnak 95%-a bankár, de nem csak bankok, beruházási, finanszírozási, piaci, a nagy amerikai, a Bank of America, a Goldman Sachs és a többi mind, mind képviselteti magát. Ezzel szemben nincsen se civil szervezet, se szakszervezeti képviselő. És ugye, hogyha a bankokkal kapcsolatban a szabályokat csak a bankárok jelenlétében és az amerikaiak jelenlétében akarjuk megváltoztatni, hát ez teljesen szürrealista megoldás, főleg a pénzügyi válság után. Úgyhogy konkrét kérdések vannak ebben a szóbeli kérdésben. Nevezetesen, ezeknek a szakértőcsoportoknak szándékuk van el megváltoztatni az összetételét? illetve nyilvánosság kívánják-e hozni a dokumentumok tartalmát? Mert az Európai Parlament számára ez teljesen fontos kérdés, vannak jobb, baloldali és liberális képviselők, akiket érdekel ez a kérdés. Akkor miért nem vonnak be minket ebbe a reformba, amit beindítottak? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Kanfen úr. Most pedig két és fél percben Löpázs asszonyi a szó. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr, teljes mértékben csatlakozom kollégáim ö, hozzászólásához, és főleg De Jong és Kanfen urak által elmondottakhoz. Csak sajnálni tudom, hogy a parlamenttel nem folytattak konzultációt, mielőtt eldöntötték, hogy hogyan fogják felülvizsgálni ezt a folyamatot. Szükség van erre rendszeresen, főleg a környezetvédelmi szakbizottságon belül, Nekem nincs olyan tapasztalatom, személyes tapasztalatom, mint amiről Kanfen úr beszélt, de csatlakozom ehhez. Két dolgot szeretnék felvetni. Először is a csoportok egyensúlyát összetétele szempontjából. Ez rendkívül fontos téma hiszen teljesen felborult az egyensúly ezeken belül, nagyon sok a nagy cég, kevés KKV, és az iparágok sem képviseltetik magukat, és nagyon kevés a civil társadalom képviselője. Nyilván a szakértői jelentések alapján születnek a döntések, de ha ezek nem érdekesek, nem is foglalkoznak velük. Úgyhogy következésképpen nagyon fontos, hogy helyreállítsuk az egyensúlyt, hogy képviseljük az európai társadalmat. Ez elengedhetetlenül szükséges. Az új szabályokban nem látok sem a KKV-k, sem a civil társadalom javára hozott döntéseket aztán hogyan történik a külső szakértők kiválasztása. Elengedhetetlenül szükséges, hogy tudjuk, vagy önök tudják legalább tökéletesen, hogy ki ről, kivel beszélnek és miről beszélnek. Mert hogyha valaki nem valóban ö, ö, független szakértő, akkor nyilván nem maradhat abban a szakértői csoportban, ö, amelynek megfelelő információt kell szolgáltatnia. Alapvetően szükséges tehát, hogy az érdekeket egyértelműen kinyilvánítsák, mert hogyha egy szakértő mondjuk az iparágat képviseli, az egyértelmű. Ha mondjuk tanárként érkezik, pedig tulajdonképpen valamilyen iparágat képvisel, akkor már nem egyértelmű a dolog, és nem fogadható el szakértőként. Úgy gondolom, hogy itt alapvető az ellentét, megint nagyon jól látható, hogy mi a nagy probléma, ami például a gyógyszerészeti ügynökség vonatkozásában is felvetődött, úgyhogy következésképpen biztos úr. Könyörgöm, tegye meg mindent annak érdekében, hogy megint bízhassunk a szakértőkben, akik segítenek minket a döntéshozatalban. Köszönöm. Köszönöm szépen. Lepázs asszonynak, most megadom a szót Kallasz biztos úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr tisztelt képviselők, nem tudom önök mennyire ismerik ennek az egész dolognak a történetét, de már a Sefcsovics kollégát szívesen helyettesítem, és mondom el ennek a történetét, mert az előző öt évben ez az én portfólióm volt, én voltam felelős ezért a területért, és elmondhatom önöknek, hogy óriási változások történtek itt, pozitív értelemben a szakértői csoportok tekintetében. Sajnos csak három percen van a válaszadásra, nem tudok minden részletet elmondani, de azért törekedni fogunk rá. Az új keret szabályokat 2010 novemberében fogadtuk el, és ebben az szerepel, hogy a szakértői csoportok összetételekor garantálni kell a kiegyensúlyozott képviseletét a különböző érdekcsoportoknak és területeknek. Ezt alaposan, körültekintően figyelembe kell venni. Az új szakértői csoportok új, átlátható horizontális szabályok alapján kezelik a konfliktusokat, és a megfelelő bizottsági szolgálatok keretek között, formális keretek között ö, konzultálnak ezekkel a szakértői csoportokkal, amelyek így együtt és függetlenül lépnek föl, és képviselik a közérdekét a bizottságban. A szakértői csoportok való konzultáció után a bizottság egységes politikát alakít ki, amely megfelel a szakértői csoportok elképzelésének. 2005. októberében a parlamenttel egyébként Jens Mondével együttműködve létrehoztuk a szakértők nyilvános listáját, és ez is növelte az átláthatóságot a szakértői csoportok feladata tekintetében. 2007 óta folyamatosan nyilvánosságra hozzuk a szakértői csoportok tagjainak nevét, és ezt még túl is teljesítjük, mert a 2005-ös szabályoknál átfogóbban tesszük ezt meg, ezt a tájékoztatást. A szakértői csoportok teljes felmérése 2009-ben befejeződött, és ma már minden szakértői csoport és szakértő neve nyilván van tartva. Ezt a parlament erőteljesen követelte tőlünk 2005 óta, és elmondhatom, hogy ez az eljárás befejeződött. Sőt, új nyilvántartás típust alakítottunk ki 2010-ben, amely tovább növelte az átláthatóságot, benne van minden lobby szervezet vagy lobby szervezetnek tekinthető szakértői szervezet neve. Ezáltal a tevékenységei ezen csoportoknak nyomon követhetőek, és releváns információt tudunk szolgáltatni róluk, illetve mi is jobban ismerjük őket. Ennek külön honlapja van, amely mindenki számára nyilvános. Végül pedig az adatok tekintetében azok nyilvántartása, kezelése is javult, óriási információ tömegről van itt szó, és az új nyilvántartás apró hibáit még most korrigáljuk, de és folyamatosan validáljuk az adatok hitelességét. Ez is a következő hónapok során le fog zárulni. Mivel öt és fél éve ezen a területen hát érintett vagyok, és számos ilyen szakmai szervezettel, kapcsolatban voltam. Ne misztifikáljuk ezeknek a szeretét. Ők szakértői csoportok, mi pedig egy politikai felelősséget viselő, önökkel folyamatosan egyeztető, a politikai felelősségben osztozó szervezet vagyunk. 2005-ben most már ugye elkezdődött és azóta kialakult a lobbisták listája, átlátható a rendszer, ez a parlament számára is nyilvános, tehát szerintem igazán is tettünk valamit, és nem is keveset. Köszönöm szépen. Most pedig a frakció képviseletében következnek a hozzászólók. Először Makovei asszony kettő percben. Köszönöm szépen. Köszönöm biztos úr a válaszát és nagyon örülök, hogy ön után kaptam szót. Azt azonban el szeretném mondani, hogy vizsgáljuk meg a jelent és a jövőt, ahelyett, hogy visszatekintenénk a múltra. És hát nagyobb lépésekben szeretnénk az átlathatóság felé közelíteni. Csatlakozni kollégáimhoz a kérdésfeltelésben, és emlékeztetnék arra, hogy az Európai Parlament arra kérte a bizottságot, hogy lépjen fel annak érdekében, hogy az érdekcsoportok kiegyensúlyozottan képviseltethessék magukat a szakértői csoportokban. Ahogy már említettem, egy felülvizsgált keret áll rendelkezésre, de vannak azért hiányosságok, jelentős hiányosságok, amelyek aláássák az emberek bizalmát. Néhányat engedjék meg, engedje meg, hogy felvessek hiányoznak azok az eljárások, amelyek az érdekellentéteket vetítik ki. A szakértők nyilván nem véleményezhetnek, hogyha nem tudjuk, hogy van-e köztük érdekellentét. Aztán a titkosság kérdése. Ezt a szakértőcsoportok csoportok tagjére is ki kellene terjeszteni, illetve kiterjesztették, úgyhogy ad, ahelyett, hogy átláthatóbbá válnánk, egyre inkább nem azok vagyunk. Aztán ott van a dokumentumok rendelkezésre állása. Aztán a KKV-k, a civil szervezetek nem megfelelő képviselettel rendelkeznek. Aztán ami az iparák domináns szerepét illeti, ez is problémás. Úgyhogy további információt minden információt szeretnénk megkapni a weboldalon a szakértői csoportokról, még pedig időben, és természetesen azt is szeretnénk tudni, hogy minek a tagjai. Szeretném megragadni ezt az alkalmat, hogy hangsúlyozzam ismételten azt, hogy a kedvezményezések kezdezményezett alapokról átláthatóbb képet kell kapnunk. Így lehetne nagyobb bizalmat kell tenni az, in- az, in- az intézményekben, úgyhogy ha ezt akarjuk elérni, akkor ebbe az irányba kell elmozdulnunk, nagyobb átláthatóság irányába. Köszönöm szépen! a szocialisták és demokraták nevében másfél percre Gurmai Zitája szó. Thank you, Mr. President, colleagues, Commissioner. Elnök úr, biztos úr, kollégák, tudjuk, hogy az európai döntéshozatal kapcsolatban vannak klisék, például, hogy nem átlátható. Ugyanakkor egy roppant összetett politikai rendszer, még azok számára, akik átlátják a működését, a az átláthatóság, e, e, követhetőség persze alapvető elvárás, épp elég nehéz így a rendszer, ahogy van, nem szabad tovább nehezítenünk ennek a működését. Olyan módon kell rend, elérhetővé tenni az információt, hogy ez mindenki számára érthető és elérhető legyen. Ez alapvető fontosságú. A lobby tevékenység, a nagy cégek túlképviselete túlzott képviselete is fennáll. Persze nagyon fontos témákat, szempontokat is felvethetnek, ugyanakkor úgy érzem, hogy az átláthatóság alapvető elvárás és a lobby regiszterben is ennek meg kell jelennie. A szakértői csoportok tekintetében pedig ez megint csak egy újabb olyan fórum, ahol érdeket lehet érvényesíteni. Hogyha elfogult a szakértői csoport, akkor ez az érdekérvényesítésre, nyomásgyakorlásra egy újabb lehetőség. Ugyanakkor ehhez nem kell segítséget nyújtanunk. Itt tehát csak megismételni tudom a kollégák által feltett kérdést. A kiegyensúlyozott tanácsadás kötelező vagy sem a bizottság számára? Köszönöm szépen, Gurmai asszony. A konzervatívok és reformisták nevében egy percben Ziobro úr szó panie przewodniczący! otóż minden demokratikus társadalom számára nyilvánvaló hogy a közhatóságok átláthatósága természetes elvárás. Egy olyan előfeltétel, amely elengedhetetlen a közös döntéshozatalhoz. Ez az egész társadalomra, országra, ország, társadalom érdekeit kell, hogy szem előtt tartsa. Ez a fajta döntéshozatal nem egyes csoportokét. Ezért az egyes uniós intézmények, szervezetek, testületek, a bizottságnál, a tanácsnál és a parlamentnél is a lehető legátláthatóbb módon kell, hogy működjenek. Igaz, hogy a szakértői csoportoknak is olyan átlátható módon kell működniük, amelyben például az összeférhetetlenség fel sem merül, és az sem, hogy egyes csoportok érdekeit előtérbe helyezik. Hiszen ezzel az egész unió döntéshozatalát befolyásolhatják. Köszönjük az EFT frakció nevében. Egy percben Betten úr. Múlt októberben ez a parlament hat új irányelvet javasolt, arra vonatkozóan, hogy hogyan kéne az Egyesült Királyság pénzügyi szervezeteit megreformálni. Nemrégiben ezzel kapcsolatban kérdés merült föl, és a 27-es bekezdése ennek a szövegnek egy cégre vonatkozóan, a Bank of Englandre vonatkozóan kivételt tesz. Ez is azt mutatja, hogy a Bank of England részvényeseinek identitását titokban lehet tehát tartani. Nem tudom, hogy ez összhangban van-e az EU szabályokkal, és az új szabályozó testületnek lesz-e kompetenciájára arra vonatkozóan, hogy például ezt a titoktartást is feloldja. Mert a bizottság és az angol kormány összejátszása furcsa. ha az EU-ban egységes jogalkotás van, akkor ez legyen érvényes mindenhol. Köszönöm. Betten A függetlenek képviseletében Martin képviselőnek adom meg a szót, parancsoljon. Biztos úr, nagyon jó alkalom ez a mai, hogy ön is itt van a plenáris ülésen, hiszen éveken keresztül volt felelős ezért a területért, elismerték önt, de a saját tapasztalataiból ön is tudja, hogy még hosszú az előttünk álló út. Két megjegyzésem van azt gondolom rendkívül fontos, hogy azok, akik szakértői csoportokban dolgoznak, szankcióban részesüljenek, amennyiben valótlan állításokat eh, tesznek, és fontos, hogy függetlenek legyenek, büntetni kell azt, hogyha valaki nem biztosítja a függetlenségét. Egyébként egy eh, fogatlan esetről lehet szó. Ön ismeri a gazdaság területéről azokat az eseteket, hogy nagyon fontos a bizottság a saját eh, érdeke értek, érdekében nyisson, és hogyha megnézzük a botrányok eh, eredményeit, eh, nagyon rossz tanácsokat kaptak a vállalatok. Köszönöm szépen. Muchas gracias, señor Martin. Pasamos al turno de otros oradores. Köszönöm szépen, Martin úr. Most két percre Szaborszka asszony kapja meg a szót. Komisár, vážené kolegyne, vážené kolegyne. Tisztelt biztos úr, tisztelt kollégák! Szeretnék köszönetet mondani a liberálisoknak, hogy megnyitották ezt a nagyon is égető kérdést. A szakértők kérdése nagyon fontos a gazdaság szempontjából, és a, biztos, a bizottságnak biztosítania kell az, hogy kiegyensúlyozott a megközelítés, hogy ne legyenek pártosak ezek a vélemények. Például a család, amely férfit, nőt és gyerekeket tartalmaz, az Eurostat adatai szerint az állampolgárok 90%-ára jellemző. Ugyanakkor az európai női lobby, vagy a fa, családplatformot is felhasználják szakértői munkákra, az viszont más családmodelleket is érvényesnek tart. A, ezek a női szervezetek és ezek a szakértők az EU polgárainak az elképzelésével nem megegyező elképzelés képviselnek. Aztán az alapjogok témájában is a bizottság felállított egy szakértői csoportot, viszont itt egyoldalú politikai agendát követnek, és nem objektív a megközelítés. A parlament előtt is, és az Európai Bizottság is véleményt mond a vallásszabadság témájában. Viszont lobbisták készítették elő az abortuszt támogató szervezetek készítették elő a véleményeket. Hogyha az Európai Szakértői Ügynökség nem kiegyensúlyozott véleményt és nem pártatlan véleményt képvisel, akkor nem szabad alkalmazni. Nagyon sok rossz példa van erre. Ezért szeretnék a kollégák kérdéséhez csatlakozni, és azt kérem a bizottságot, hogy nyissa meg az szakértői hivatalokat, és ezek a témák nem csak a gazdaságra vonatkoznak. Köszönöm, Zaborszka asszony. Két perc. képviselő asszony. Köszönöm, elnök úr. Az egyeztetési munka és a konszultációs munka szakértők részéről, amit a bizottság szervez, krit kritizálhatatlan kell, hogy legyen, megfelelő szakértői tapasztalata kell, hogy rendelkezzenek. Azok, akik egy bizonyos érdeket képviselnek, speciális feladat és speciális szakértői felkészültség szerint kell őket kiválasztani, és gondolni kell mindig az általános érdekekre, és a bizottságnak különösen oda kell figyelnie arra, hogy reprezentálisak legyenek ezek a szakértők, de talán még fontosabb, hogy ösztönöznie kell hogy ne legyenek ellentmondások. A tagok között nagyon sok olyan NGO van, akiknek saját érdekei vannak. A munkadokumentum, illetve az ülések napirendjei közé kell tenni azért, hogy a közvélemény konzultáció lehetőséges legyen. A munkacsoport munkáját a képviselőknek is követniük kell tudni. A szakértői csoport munkája nem vezethet gyenge eredményre, és gondolok konkrétan a Szankó főigazgatóság esetére. Garantálni kell a munködés átláthatóságát, a bizottságnak együtt kell dolgoznia a parlamenttel, amikor felállítja a szakértői csoportokat. Az átláthatóság nem csak az Európai Bizottságra tartozik, hanem az európai polgárok érdeke, ahogy ez a szerződés 9-es cikkében is szerepel. Köszönöm. Gracias, Köszönöm, Matyi asszony. Kettő perc, Jákolino képviselő. Köszönöm, elnök úr. A napi parlamenti munkánkban látjuk, hogy az a hozzáadott érték, ami a kiválasztott információkhoz való hozzáférést biztosít, az fontos a mi politikai munkánkhoz. A bizottság gyakran külső szakértői forrásokat alkalmaz, akik elemzéseket biztosítanak a politikai, gazdasági, ipari és vállalkozói valóságról adnak képet. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy aki a politikát csinálja, az is megkapja az információkat, a döntéseket, különböző szakértői csoportok kell, hogy támogassák, viszont ők abszolút szakértői felkészültséget kell, hogy képviseljenek, és reprezentatívak kell, hogy legyenek, kiegyensúlyozottak, mind a tekintetben, amilyen véleményt adnak. Hatékony eszközöket és átlátható eljárásokat kell alkalmazni, ami lehetővé teszi a bizottságnak, hogy a feladatát ellássa, és ezek a szakértői csoportok támogathassák valójában az ő munkájukat. Ezek autonóm vagy függetlenek kell, hogy legyenek, de nagyon jól tudjuk, hogy ez egy nagyon problémás helyzet. A 2010-es terv jelentős előrelépés, de sokkal többet kell még tenni. Az szakértői felkészültsége azért is fontos, mert függetlenek kell, hogy legyenek, és képesek kell, hogy legyenek korrekt módon támogatni a politikai döntéseket. A bizottság és a parlament is interneten és más módon közé kell, hogy tegye ezeket az információkat, és ez egyszerűsíteni lehetne még ezeket az eljárásokat. Tehát a hozzáférési jog az szükséges, az átláthatóság is pozitív, az egyensúly az átláthatósági jog, illetve a között, amit nem lehet valójában tenni. Az is rendben van, hogy a lobbikat regisztrálni kell, ez minél meg kell, hogy valósuljon. De még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy a politikai az elsődleges szerep. Hogyha hiteles a politika, kompetens a politika, akkor az őket támogató tanácsadás is ilyen kell, hogy legyen. Viszont a döntést azt hozza meg, aki a politikai döntést hozza. Köszönöm. Gracias. Köszönöm. Jakonin úr. Most folytatjuk a spontán felszólalások körével a ülést. Paszka úrnak adom meg a szót, egy percben parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, Az Európai Bizottság áttekintette a keret dokumentumot, amely a szakértői csoportok munkáját szabályozza. Mindannyiunk fontos érdeke az, hogy az európai intézmények a legmegfelelőbben működjenek, illetve az ilyen tanácsadói csoportok átlátható műk- módon működjenek Örülnénk annak, hogyha nyitottabb módon derülhetne ki a bizottság részéről az, hogy hogy állítja fel a szakértői csoportokat. A gyógyszerügynökséggel kapcsolatban felmerültek bizonyos információk, éppen ezért felmerült bennünk az, hogy nem függetlenek, ami az információkat illeti. Nagyon fontos, hogy a tanácsadói testületek pártatlanok legyenek, és amennyiben úgy érezzük, úgy érezzük, hogy javításra szükség van, úgy ezt meg kell tennünk. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Paszka úr. Obermeyer úr kap szót, egy percben parancsoljon. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Bárnyiért biztos bevallotta, hogy nem kiegyensúlyozottak ezek a szakértői csoportok, jelenleg pedig a 25 csoportból 11 működik a pénzügyi szektorban, és ezekben a pénzügyi szektor dominál. A pénzügyi szektor képviselői befolyásolják ezeket a hivatalnokokat. Ugyanakkor ezeknek a hivatalnokoknak alá kell írniuk egy nyilatkozatot, hogyha érdekellentétet látnak. Tehát itt bajok vannak az áttekinthetőség, átláthatósággal az élelmiszerbiztonsági ügynökségnél is problémák vannak. Itt a gén technológiával készült élelmiszerekre készítenek állásfoglalást, és itt lobby tevékenység gyanúja merült fel. A legfontosabb legfontosabb európai géntechnológiával foglalkozó szakintézménynél dolgozik, az International Life Institute, mint a szakértő ami tehát a koncernek és a bankok részéről történik, az mindenképpen felelős, felelőtlen és veszélyes a polgárokra nézve, ezt be kell fejezni. Köszönöm szépen, Mayer úr. Biztos úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm tisztelt képviselők, melengeti a szívemet ez a vita, és természetesen nagyon jó lenne visszatekinteni a múltba is e- ezzel a témával kapcsolatban. Természetesen a bizottság feljegyezte a jó megjegyzéseket és értékes tanácsokat az átláthatóság javításának érdekében. 2005-ben eh, indítottuk az átláthatósági kezdeményezést, amely szintén vonatkozott a szakértő csoportokban. És ez az én gyermekem volt, ahogy erre Hans Péter Mártin úr is emlékeztetett. Természetesen azóta a jelentős fejlődésen mentünk keresztül a weboldalak és az információk tekintetében. Nem szabad úgy tekinteni a szakértőkre, mintha döntéshozók lennének. Ők nem döntéshozók, és nézeteik ütköznek. A GMO-k is elhangzottak. Ez nem csak az ipart érintő kérdés, számos szakértői csoport van. Az elmúlt hónapban az előző bizottság a biztonsággal kapcsolatban is felvetett bizonyos szempontokat, és ez hozzám is visszakerült. Jelentős demonstráció volt a dohánytermékek kapcsán a támogatás megszüntetése érdekében. A, a parlamenti képviselők, a biztosok, a bizottság, döntéshozók és az ügynökségek is, a tagországi kormányok, a tanács is döntéshozók, de a szakértők nem. Ezt tisztáznunk kell. Támogatom a nagyobb átláthatóságot És vannak nagyon magas szintű szakértői csoportok, amelyek időközben megszűntek, azért, mert nem tudtak megfelelő tanácsot megfogalmazni ellentmondásos ügyek kapcsán. Fontos az átláthatósági jegyzékkel tovább dolgozni, én ezt jelentős előre elépésnek tartom. A szakértők mindenütt jelen vannak, a politikusok sem tudnak meglenni a szakértők és tanácsadók nélkül. Különböző érdekeket képviselnek, különböző megközelítéseket, és a politikai döntéshozók feladata, hogy ilyen vagy olyan álláspontot dolgozzanak ki. Lesznek olyan témák, ahol a szakértők azt mondják, mondjuk, hogy ilyen vagy olyan álláspontot érdemes képviselni. És a politikai döntéshozók, frakciók, parlamenti képviselők és biztosok feladata az, mint a demokratikus rendszerekben ez szokványos, hogy döntsenek. Természetesen az összetétel, a csoportok összetétele kapcsán is elhangzottak kérdések. Mit jelent a kiegyenlített összetétel? Ki állapítja meg, hogy kiegyenlítette ez? Vannak olyanok, akik szeretnének a szakértői csoportokban úgy részt venni, mint a döntéshozók lennének, de ez nem elképzelhető, hiszen, mint említettem, ők nem döntéshozók. 2005-ben, ha még emlékeznek rá, átláthatatlanok voltak a viszonyok, de azóta a bizottság jelentős változtatásokat eszközölt a parlamenttel együtt az átláthatóság területén és az átláthatósági jegyzéket azóta használjuk, a parlamenti lobbisták szintén használják ezt, illetve nagyobb az átláthatóság annak kapcsán, hogy mi is az összetétele a szakértői csoportoknak, illetve milyen információkat dolgoznak fel. Hát igenis el kell ismerni az eddig elő, elért jelentős eredményeket. Köszönöm szépen. Eh, Köszönöm szépen. Akkor ezt a pontot most lezártuk. Kedves kollégák, szünetet tartunk 12 óráig, akkor kezdődik a szavazás. Köszönöm.